Elnök asszony, tisztelt képviselők, kedves kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önök előtt, mint biztos jelölt a humanitárius segély és válságkezelés témájában. Nagy kitüntetés ez, hogy ezt a portfóliót javasolták betöltenem, hiszen nagyon fontosak az egyetemes értékek ebben a témában. E, tudatában vagyok annak, hogy mekkora a felelősségem. Kollegaként állok itt önök előtt, politikusként, politikusokhoz szólva. Mindannyian ö, azzal foglalkozunk, hogy ö, határozatokat hozunk. Gyakorta elég nehezeket. A politikusok állandóan harcolnak a történelemmel hiszen elszámoltathatóak vagyunk a következő generációknak. Ezért elképzeléssel, politikai bátorsággal és méltósággal kell rendelkeznünk. Az én felelősségem az, hogy vezetést adjak ezen intézkedéseknek, és az elképzeléseket valós eredményekké váltsam a helyszínen. A humanitárius segélyre minden nap egyre nagyobb szükség van. A válságok, az éghajlatváltozás, az egészségügyi katasztrófák, a szélsőséges nagy szegénység, az éjség, csak hogy néhány említsek az okok közül. Egyszerűen megdöbbentőek a tények, és ezek önmagukért beszélnek. 2013 végére 51 millió embernek kellett otthonát elhagyni konfliktusok miatt. 32 ezer embert jelent ez naponta, és naponta több mint 8 ezer gyermek hal bele az alultápláltságba, és 3 ezer azoknak a gyermekeknek a száma, akik már születésükkor meghalnak. Óriási a felelősségünk, hogy ezekkel a problémákkal szembenézünk, mégpedig most, nem később. Ma, nem holnap. Én nagyon jól tudom, hogy mit jelent konfliktus helyzetben élni, az alap szükségletek nélkül, a félelemben, és megfosztva az emberi méltóságunktól. Gyermekként, majd diákként szemtanúja voltam a ciprusi nép a görög és a török cipriótákénak is. Szemtanúja voltam annak, hogy milyen fájdalommal jár az, hogyha valakinek el kell hagyni az otthonát. Elég kemény volt a lecke, hogy megértsem, milyen jelentőséggel és fontossággal bír a humanitárius segély. Hadd fogalmazzak egyértelműen. A konfliktusoknak nincs se etnikai, sem vallási színezete mindenkit sújtanak. Az időseket, a fiatalokat, a férfiakat, a nőket, a fiókat, a lányokat. A humanitárius segély a szükségleteken alapul, nem pedig politikán. Elég nagy a kihívás, tehát előttünk. Először is engedjék meg, hogy fejet hajtsak a humanitárius ö, munkatársainknak, hiszen nap mint nap életüket kockáztatják, hogy másokon segítsenek, függetlenül attól, hogy mi az identitásuk, vallásuk vagy nemzetiségük. A brit humanitárius segélyt nyújtó David Heinzre gondolok itt, akit az ISIS gyilkolt meg. Arra nyolc bátor segítőre, segítőre, akik megpróbálták az ebola veszélyeire felhívni a figyelmet ezek az emberek fájdalmasan emlékeztetnek minket arra, hogy milyen veszélyek fenyegetik a humanitárius segítséget nyújtókat. De arra is, hogy amit a nemzetközi humanitárius törvények megfogalmaztak, nem mindenütt tartják tiszteletbe négyszeresére emelkedett 2003 óta azon támadások száma, amelyek a humanitárius segítséget nyújtókat érik. A világ egyre törékenyebbé válik, mivel egyre gyakrabban és egyre intenzívebb mértékű természeti katasztrófáknak vagyunk kitéve a, fejlődött, a fejlett országokban is, beleépve Európát is ö, tapasztaljuk ezeket a katasztrófákat. Például gondoljunk csak a Balkán térségére, ahol micsoda áradások voltak májusban. Az EU kollektív válasza erre a katasztrófára azonnali volt, és ö, nagy benyomást tett ránk. 23 tagállam azonnal fellépett, szolidárisan, az emberi tragédiákon túl a katasztrófák a gazdasági növekedés és fejlődés gátjai is. A válságkezelés azt jelenti, hogy az egész ciklusával kell foglalkozunk a katasztrófának, beleértve tehát a megelőzést és a felkészülést is. Tagállamainkkal erre készülünk, segítünk, hogy a kockázatokat csökkentsék, Nemzetközi szinten pedig a hájogó keret intézkedésnek megfelelően járunk el. Egy konferenciát szerveznek hamarosan Szendályban, mégpedig márciusban, amely pontosan ezzel foglalkozik, a katasztrófa megelőzéssel, illetve felkészüléssel, hogy ugyanolyan prioritásokat állítsunk fel mindenféle katasztrófa esetén a parlament véleménye rendkívül fontos ebből a szempontból. Konfliktusok esetén a helyzet egyszerűen katasztrofális. Egyszerűen nem volt még példa arra, hogy négy hármas szintű válsággal kellett egyszerre megbirkóznunk ott, ott volt Szíria, Irak, Közép-Afrikai Köztársaság és Dél-Szudán, de vannak még más hosszan elhúzódó válságok is. Ott van Palesztina, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Mali, Kolumbia, Myanmar, csak hogy egy néhányat nem nincsek. Ott van Szíria, ahol az egyik legnagyobb humanitárius katasztrófa tanúi vagyunk. Több mint 10 millió embert érintett ez a konfliktus, és szinte 6,5 millió gyermek kellett elhagynia otthonát. Ezekben a menekült táborokban már több mint három millióan élnek. Európának most kell cselekednie, nem holnap. Ezen kívül ott van Nyugat-Afrikában az ebola. Az ebolával hatalmas természeti katasztrófaként kell foglalkoznunk. Olyan, mint egy hatalmas ö, tifusz, amely lassan mozogva ér el minket. olyan fenyegetés ez, amely a teljes ö, biztonságot fenyegeti a világon, ahogy ezt megjegyezte az ENSZ biztonsági tanácsa. Ogasztalak a statisztikai adatok, és azonnal fel kell lépnünk, hogy megállítsuk Természetesen hosszú távú tervezésre is szükség van. Példátlan ez a helyzet, ezért a nemzetközi humanitárius rendszer óriási nyomás alá került. Biztos vagyok benne, hogy 2016-ban a humanitárius világ csúcs ö, hozzá fog járulni ahhoz, hogy növeljük a kapacitásunkat, hogy segíthessünk azoknak, akik rászorulnak erre. A világszerte kialakult gazdasági válság sajnálatos módon nem segít abban, hogy ezekre a kihívásokkal megfelelően szembenézhessünk. Szeretnék köszönetet mondani azonban a parlamentnek, és főleg ennek a szakbizottságnak, hogy állandóan segített ebben a tém- ezen a területen nekünk. Így biztosítva a folyamatos kifizetéseket, hogy kötelezettségvállásainkat teljesíthessük. Végezetül engedjenek meg néhány szót a jövőképemről. Óriásiak az eredetünk álló kihívások, akár csak az elszántságom és a lelkesedésem. Az a szándékom, hogy konszolidáljuk azt a kiváló munkát, amelyet elődöm Krisztalina Georgieva végzett. Először is. Továbbra is legfőbb feladatunkra koncentrálunk, alapvető segítségnyújtásunkra az áldozatoknak. Az EU nem érkezhet túl kevés segítséggel, túl későn. Egyszer sem. Szeretném, hogyha a munkatársaink ott maradnának a helyszínen, és eredményeket tudnának felmutatni. Nem csak azon válsághelyzetekben, amelyek a mindennapok újság cikkeiben megjelennek hanem az úgynevezett idézőjelben elfelejtett válsághelyzetekben is, Jemenben, a Szaharaviban és más helyeken. Másodszorban együtt szeretnék működni a főképviselő asszonynal, Federica Mogherinivel, hogy segítsünk azoknak, akik valamilyen konfliktus helyzet miatt szenvednek, vagy katasztrófák áldozatai, hogy könnyebben dönthessenek. Egyszerűen megdöbbentem amiatt, amit hallottam, hogy a szíriai nők és lányok milyen erőszak áldozatai. Főleg a nőket és a lányokat sújtja az ilyen válsághelyzet, úgyhogy külön oda kell figyelnünk rájuk. Harmadsorban ki fogok állni a humanitárius segély sajátosságai és elvei mellett ezért kiváló alap erre Európa. A konszenzus a humanitárius támogatás szükségessége mellett. Negyedszerre jobb, ha megelőzünk valamilyen problémát, mint hogyha később kívánjuk orvosolni. Ezért továbbra is próbálok segíteni az egyeztetésben. Az ebben való befektetés ma sokat segíthet a holnap munkájában. Mimika biztos jelölt is sokat segíthet ebben. Ötöt sorban az ebola válság tökéletes példája arra, hogy nem csak koordinációra van szükség. Tényleg különböző országok és minisztériumok összefogására van szükség. A bizottságon belül már próbálkozunk ezzel, hogy az újonnan létrehozott sürgősségi koordinációs központ az ERCC segítségével minden érintettet egy asztalhoz ültessünk, de őszintén az eredmények még egyelőre nem elegendőek. Többre van szükség. Hatott sorban. Továbbra is meg kell védenünk az európai állampolgárokat. Az új polgárvédelmi jogszabályok végrehajtása megbízhatóbb, előreláthatóbb és hatékonyabb választ kíván a különböző katasztrófákra. De ugyanakkor hozzá kell járulnunk ahhoz is, ennek segítségével, hogy a katasztrófákat megelőzzük Európában. Végezetül az úgynevezett átfogó megközelítés. Elődöm nyomdokaiba szeretnék lépni, ugyanis bent is vagyunk, de ugyanakkor kint is. Ezért továbbra is segíteni fogok abban kollégámnak és kollégáimnak, illetve a főképviselőasszonynak, hogy a konfliktusok gyökereit tárjuk fel, hogy megerősítsük a konfliktus megelőzést, és fenntartható fejlődést segítsünk elő. Ugyanakkor továbbra is biztosítani szeretném azt, hogy a humanitárius segély, a human, humánus aspektust, a semlegességet, a részehajlás mentességet képviselje, a függetlenséget, és kiérdemelje azt a tiszteletet, ami jár neki. Ez az előfeltétele annak, hogy munkatársaink megfelelően dolgozhassanak és hozzáférhessenek az áldozatokhoz. Kedves kollégák, az elmúlt két hét során nagyon sokat kellett tanulnom, hiszen ez a terület rendkívül sokszínű. Nagyon sok sürgős intézkedést kíván tőlünk, de gyorsan tanulok, és hogyha megbíznak bennem, továbbra is így teszek, hogy még inkább részletesebben megismerhessem ezeket a területeket. Rendszeresen vissza is fogok térni az önök szakbizottságához, hogy mindezeket meg is beszéljem önökkel. Köszönöm a figyelmüket! Um, thank you, Mr.